Colleagues, I'm very, very sorry that we, we did consume some of the committee time. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy a koordinátorok ülése el húzódott ennyire. Sajnálatomat fejezem ki. Kérem, hogy mindenki üljön le, és kezdjünk el dolgozni. Nagyon örülnék neki, hogyha ez így lenne. Excellent. So, we need first of all to adopt. Először is szeretném elfogadni a napirend tervezetet. As approval and the minutes of the meeting. Ezt elfogadottnak tekintjük, és most pedig elfogadjuk a novemberi és decemberi üléseink jegyzőkönyveit is. Van egy néhány bejelentésem is. Azt hiszem, hogy a mai meghallgatásunk nagyon gyümölcsöző volt, tényleg sok mindenen elgondolkodhatunk a jövőre vonatkozólag. És most arról is szeretnék tájékoztatni, hogy Ina Szokolszka személyében egy új adminisztrátorunk van a titkárságon. Nagyon örülünk neki, hogy itt van, és remélem, hogy jól együtt fogunk tudni dolgozni. Ő egyébként litván, és a FAM-ban dolgozott korábban. Úgyhogy kérem, hogy mindenki legyen vele kedves. Ezen kívül a balájázsal kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani. Ez egy nehéz ülés volt, várjuk a következőt, ezt elő is fogjuk majd készíteni. És frakciók is ebben részt fognak venni. És aztán majd április 21-én lesz a második ilyen balajás találkozunk. Május 4-én fogunk majd találkozni, illetve május 5-én Franz Timmermans a, aki a mi biztosunk, és egyben a bizottság alelnöke, egy egész órán keresztül itt lesz nálunk, és a nehéz kérdéseket feltehetjük neki. Vannak ugye itt olyan petíciók, amelyeket lezártunk, illetve újra megnyitottunk, ezt köröztettük, és úgy tűnik, hogy ezt is elfogadhatjuk. Koordinátorok üléséről a következő gondolatokat hoztam el. A márciusi ülésünk napi rendjét azt már elküldtük, aztán itt van ugye a TTIP petíció kérdése, amelyben gyorsított eljárást kívánunk alkalmazni, valamint az SND és a néppárt kéréseit is a figyelembe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy a márciusi plenáris ülésünkre fogjuk tűzni azokat a kéréseket, amelyeket ők megfogalmaztak, illetve ha ez nem lehetséges, akkor áprilisban vagy májusban fogjuk ezt megtenni. Szubszidiaritás, ezzel kapcsolatban vannak szerény javaslataim, amelyeket el is fogadtunk a koordinátorok ülésén. Azután pedig a zöldek második kérése következik, amely egy sürgősségi eljár, vagy sürgős eljárásról beszél. Ezt nem fogjuk megtenni, mert egyenlően várjuk, hogy a bíróság hogyan dönt a felelviteli bíróság. Úgyhogy egyelőre ebben az ügyben nem teszünk semmit, viszont a frakciók kéréseit teljesítjük, illetve hogy az ECR és, Má- ECR és Márias úr görög háborús mm, kártérítésre vonatkozó kérdésében a meghallgatás az nem megszervezhető. Aztán volt a gyógyszer téma, itt egy kompromisszumot találtunk, vagyis egy workshopot rendez majd a Policy Department a LIBE részéről, és figyelembe vesznek majd minden olyan gondolatot, amelyet mi megfogalmazunk itt, és aztán Ruiz asszony mm, fog koordinálni köztük és mi köztünk. És aztán lesz egy szeminárium, az ombudsman hálózatról ez április 25-28-a között kerül megrendezésre Varsóban. Én ott nem tudok részt venni, ezért kértem, hogy akit érdekel, azt kérem szóljon holnapig. Nos, hát több pontosan ennyiről van szó egyenőre. És aztán Máriász úr, önné a szó. Κατά διότι πρέπει να προχωρήσουμε στην Επιτροπή μας, να επισημάνω akkor el kell kezdenünk a bizottsági munkát, és eh, aki a koordinátorok döntésével nem eh, ért egyet, eh, ugye azt lehet tudni, hogy a azon, az, az a kapcsolatos javaslatomat, hogy foglalkozzunk a Görögországnak Görögországnak adandó német kártérítéssel, háborús eh, kártérítéssel azt eh, nem mindenki támogatta. Köszönöm a támogatást, és köszönöm mégis mindenkinek, aki ezt, ezzel hajlandó volt egyáltalán foglalkozni, és majd valószínű visszatérek még erre a témára. A waking up. Solidad, you're, you're... Úgy látom, most eh, ébrednek fel a kollégák. Nem fogok erre most reagálni és szeretnénk inkább meghallgatni a petíció beterjesztőket, de a jegyzőkönyvbe szeretném azt kérni, hogy írjuk be, hogy az SND szeretné tisztázni ezt a helyzetet, és írjuk le, hogy pontosan miért döntöttünk így. Köszönöm. Mr. Nagy? Uh, Sorry, only I, uh... Nem ismertem föl a helyzetet. Most ez a vízzel kapcsolatos európai polgári kezdeményezés rajta van a listán, vagy sín, vagy nincsen? Mert a programon nem látom. It is point ten, De itt van ez a tízes napi rendi pont. Köszönöm. Okay. Did I miss anybody? No? Kimarad bármi, vagy bárki? Aztán itt van az Ekocidium vége Európában című polgári kezdeményezés, minden bizonyal olvastak erről, hallhattuk azt, hogy milyen nehézségek voltak az aláírásgyűjtés korában is, vagy időszakában is. Szeretnénk a feedbacket felhasználni arra, hogy Beszerá asszony, aki jelentéstevőjének a témának minden bizonyal ezt figyelembe is fogja venni. Én azt hiszem, hogy most az a legjobb, hogyha megadom önöknek a szót. Nem hiszem, hogy ez nem lett volna sikeres, mert azért nem erről van szó, hiszen olyan sok európai állampolgár tudja most ezt az ügyet támogatni. Lehet, hogy nem volt meg az egymillió fő támogatóban, de azért mégiscsak azt ne felejtsük el, hogy milyen jó figyelemfelhívó eszköz is volt ez, és Mert asszony itt van? Önt kerestem. Talán bemutathatná röviden a, ennek a témának a lényegét. Köszönöm szépen! Kedves európai parlamenti képviselő, kedves hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak számomra. Mint ahogyan önök is tudják, és minden bizonyal megkapták az e-mailben a dokumentumokat korábban. Egy európai polgári kezdeményezésről van szó, amelyet 2014. január 24-én zártunk le. Itt 114.927 aláírás született, de aztán végül is úgy döntöttünk, hogy tovább fogjuk gyűjteni az aláírásokat, mint ahogyan hallhatták ma délelőtt. Azért a néhány első néhány hónapban nagyon nehezen tudtuk az online aláírási rendszerből adódó problémák miatt hatékonyan gyűjteni az aláírásokat. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sok ember szeretné elmondani ebben a témában a véleményét. Több mint 70 ezeren írták alá azóta, és most már 185 ezernél tartunk, akik az ökocídium megelőzését szeretnék támogatni. Ez az ökoszisztémák elpusztítását kívánjuk megakadályozni. Ugye itt egy nagyon komoly jogszabályi háttért kellene bemutatnom. A fő gondolat emögött nagyon egyszerű. Egyszerűen arról van szó, hogy büntető jogi tételként kell elismerni a nagy környezetpusztítást. Gondolunk például arra, amikor ennek emberi jogi kihatásai is vannak, vagy az emberek életminőségére, egészségére is kihatása van, de akár pénzügyi vetületei is lehetnek ezt ekocídiumnak nevezhetnénk ezt a bűncselekményt. Ez egyébként egyáltalán nem új gondolat, tulajdonképpen már 50 éve beszélünk erről. Sőt, korábban már a római statutumban is szerepelt ennek az előzménye, és ezt a vietnámi háború kapcsán tudtuk megfogalmazni, mert ott valódi ökocídium történt, és ráadásul szándékos, hát ugye katonai szándékból adódó ökocídium példáját láthattuk. Ezért ezt be akarták építeni a római szerződésbe, de aztán visszavonták, és most már csak háborús bűnök léteznek, amely a 8B4-es cikkben szerepel. Ezen felül ugye a mai napon az az abszurd helyzet alakult ki, hogy az ökocidium az nem, menge, nem megengedhető háborús időszakban, de amikor véke van, akkor igen. Van tíz olyan ország a világon, amelynek van ilyen ö, jogszabálya, ezek közül egy sem európai egyébként, mert ők úgy döntöttek, hogy a római szerződés ö, tervezetét beépítik saját jogrendjükbe. Ez pedig azt mutatja, hogy igenis, és működhet ez a rendszer, és most arra van szükség, hogy igazi politikai ö, akaraterő húzódjon meg emögött. Mit is értünk ekocidium vagy ökocidium alatt? Amennyiben a definíciót próbáljuk megtalálni, az ökoszisztéma elvé, elvesztése tartozik ide, olyan ö, mértékű ö, pusztulás ö, ez, amely az emberek életminőségére is kihatással van. Megvizsgáljuk tehát az ökoszisztémákat, itt nem csak egy konkrét fajról van szó, hanem azt is megvizsgáljuk, hogy mi hogyan függ össze egymással. Aztán a második kérdés, vajon mennyire, milyen mértékű a károkozás, és milyen, a, milyen hosszú távú a hatásai vannak, vagy milyen nagy hatása van. Vagyis ez alatt azt értjük, hogy az ott élők, emberek vagy nem emberek életére milyen hatással van. És végül, mennyire zavarták meg a békés együttélést. Ugye itt nagyon sok minden van, a fa, tehát az erdőírtástól az olajszennyezésig nagyon sok probléma fel, felmerülhet. Például Kanadában is hatalmas pusztulást láthattunk, vagy az Amazonas őserdőben. Az ekocidium azért Európában is megvalósul. Nézzük meg, Román, Romániában a az aranybányák témája és mást is emlegethetnénk még. Az emberek mindenhol felveszik a harcot ezzel, de igazából eszközökre lenne szükségük. Márpedig egy európai ökocidium irányelv lehetne az az eszköz, amelyre szükségük van. És nem csak az emberi ö, faj jogairól van szó, vagy az emberek jogairól van szó, hanem a természet, az élővilág, mint olyan ö, jogairól is. Aztán az Európai Unió területére, vagy európai állampolgárok által, vagy európai cégek által Európán kívül elkövetett bűncselekményekre kiterjedne mindez. Természetesen nem szeretnénk azt, hogy az európai cégek ne, ö, versenyhátrányba kerüljenek, tehát ö, az Európában tevékenykedő külföldi cégekre is ugyanúgy ezt ö, mm, érvényesítenénk. Ezen kívül az Európai Uniónak erre joghatósága is van, hogy ezt megtegye. Ezt egyébként láthattuk, ma reggel is hallottuk, hogy az Európai Bizottság nagyon sok Európai Uniós polgári kezdeményezést elutasított, minket pedig elfogadtak, tehát úgy gondolják, hogy igenis, és van erre lehetőség. Másodszorban pedig egy másik jogszabály, az Európai 2008-99-es irányelv is már hasonló módon fogalmaz. Tehát az ökocidium nem csak a veszélyes ipari tevékenységet tudja meg előzni, hanem inkább egy újfajta jövőt tud kínálni az európai és a világ polgárainak egyaránt. Miután jogi keretek között működnek a társadalmak, ezért értékeink alapján kell meghatározzuk jogrendünk, jogrendünket is. A jelenlegi ö, jogszabályok azonban a profitot tartják legfontosnak. bizonyos országokban még erre jogszabály is van, hogy ö, maximalizálják a profitot a részvényesek számára a cégeknél. Annak ellenére, tehát nem, a, nem az a fő cél, hogy ö, jobb életminőséget ö, vagy jobb környezeti ö, feltételeket tudjanak teremteni. Mi, és nem csak mi, hanem mindazok a 185 ezeren, akik aláírták ezt, úgy gondoljuk, hogy ez nem jó. Új jogszabályokra van szükség, annak érdekében, hogy az emberek számára jó jogszabályokat hozzunk, és pontosan erre van szükség, az ökocidium ellenes jogszabályról, mert ezzel meg lehet előzni a környezet pusztítását, és egy sokkal igazságosabb, szociálisan is igazságosabb rendszert lehet kialakítani. Több mint 185 ezeren Európában, mint ahogyan ezen a szlájdon is láthatjuk, ezt, ezek elektronikus aláírások, ezek azt mutatják, hogy milyen országokból érkeztek. Tehát ez tényleg Európa szerte meghallgatásra talált, és azt is láthatjuk, hogy itt nem csak a fenntartható és alacsony szén igényű társadalom megvalósításáról van szó, hanem arról, hogy Európa kell, hogy vezető szerepet betöltsön ebben az átalakulásban a világon. Ahogyan ma reggel már elmondtuk, nagyon sok probléma volt ezzel a rendszerrel, és ezért nagyon sok aláírást el is veszítettünk. A saját statisztikáink alapján tehát a saját statisztikáink alapján 44%-át tudtuk csak hitelesíteni az aláírásoknak, és miért? azt a magyarázatot találtuk, hogy tulajdonképpen az emberek elvesztek a bürokrácia, online bürokrácia útvesztőiben. Egyszerűen nem jól működött a felület, és ma reggel az egyik kollégájuk az még azt is elmesélte, hogy egyszer aláírt egy ilyen kezdeményezést, és nem is tudta, hogy melyiket írja alá, mert annyira nem egyértelmű az egész rendszer. Tehát tulajdonképpen az emberek nem értették, hogy mi történik velük online, és éppen ezért sajnos nagyon sok dolgot elveszítettünk. De ettől függetlenül azért ez egy sikertörténet, mert sok aláírás gyűjtöttünk, csapatot tudtunk építeni, olyan csoportok támogatását tudtuk megszerezni, akik fontosak számunkra, és mi mögöttünk nincsenek szervezetek, mi tényleg csak emberek vagyunk, tehát korábban nem volt egy szervezet mögöttünk, nem léteztek struktúrák, amelyek támogatnak bennünket, tehát ilyen értelemben sokkal nehezebb volt a helyzetünk, és ez azt is mutatja, hogy büszkék lehetünk a 185 ezer aláírásunkra. Itt Európában nagyon privilegizált helyzetben vagyunk, mert részt vehetünk a demokratikus folyamatukban, de én úgy gondolom, hogy ezt fel kell használnunk arra, hogy a jövőt kiépítsünk. És pont ez volt az, ami ezt a hatalmas nagy kihívást elénk hozta. Úgy gondoltuk, és mindannyian hittünk ebben, hogyha nem, nem elég jó nekünk a jelenlegi helyzet, akkor alternatív javaslatokkal kell élni. Egy ilyen javaslat az ökocídiumra vonatkozó jogszabály. Európának pedig vezető szerepet kell betöltenie, próbáljunk meg függetlenedni keleti szomszédainktól, tegyük meg ezt a lépést, amire szükség van, és önök itt ebben a teremben segíthetnek bennünket. A polgári kezdeményezés nagyon érdekes, nagyon jó javaslat, és éppen ezért én szeretném kérni a saját nevünkben és a jövő generációi nevében is, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne csak állandó viták legyenek és párbeszédek, hanem valóban vezessen is mindez, olyan jogszabályok szülessenek, amelyek Európa és a világ ökoszisztémáit megvédik. Thank you very much and thank you for Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy az egész napját rászánta az Európai Parlamentre. Tudom, hogy milyen kemény munka ez. Akkor most Olgák Kurpicnak fogom megadni a szót, aki állítólag jelen van. Esetleg először Hansel Patának kéne szólni, aki a tartalomról szól. Elnök, jó, tessék akkor Tisztelt bizottság képviselő. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság nevében köszönetemet szeretném kifejezni az Európai Polgári Kezdeményezés kezdeményezőinek, nagyon lelkesen foglalkoznak a fenntartható környezettel, és különösen az ökoszisztémának okozott kár és pusztítás témájával. Támogatjuk, hogyha az ökoszisztémát károsítják, vagy a, vagy a biodiverzitást pusztítás éri, akkor ezt a polgárok figyelmébe kell tudni ajánlani, illetve tudni kell, hogy milyen, milyen hatékony módszerei vannak ennek, ezeknek a problémáknak a megoldásaira. Az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályai is fontosnak tartják ennek a megelőzését, és az elmúlt 50 év során valóban nagyon átfogó jog, környezetvédelmi jogszabály joganyag keletkezett, amely megpróbálja a természeti örökséget megőrizni és megvédeni a természetet az éghajlatváltozás kihívásaitól, és most csak néhány területet említettem a petícióból. De most azt is tudjuk, hogy az jogszabályok önmagukban nem garantálják a célok elérését a célokat, illetve a jogszabályokat megfelelő lépések és intézkedések, eszközök által végre is kell hajtani. Európa egy sor releváns eszköz kifejlesztett ezeknek a problémáknak a megoldására. Az EcoSite az, az, az ökocidium kezdeményezés ezeket meg is nevezte, viszont azt is tudjuk, hogy nem működnek megfelelően ezek az eszközök. Tehát a bizottság szeretne arra koncentrálni, hogy új eszközöket fejlesz ki, illetve öm, értékelő a jelenlegieket, annak érdekében, hogy a végrehajtás minél jobban menjen. Két már meglévő eszközt szeretnék kiemelni, amely ennek a kezdeményezésnek a problémáit is megoldaná, a környezeti kára és a környezeti felelősségre vonatkozó irányelv. A 2008 per 99 es a környezetvédelmi kár, károkozásra vonatkozik, és azt állítja, hogy a az adott jogszabályok megsértése szankcióval és büntetéssel sújtható. Hogyha kockázat vagy súlyos sérülés éri, ér valakit, vagy a levegő minőségének, vagy a víznek, vagy az állatvilágnak a megsértése, illetve megkárosítása miatt, az ilyen eseteket már lefedik az Európai Uniós jelenleg is érvényben levő jogszabályok. Most a környezetvédelmi kártérítéssel kapcsolatos felelősségvállalás egy 2004-es irányelv, amely a környezeti károk, károkért nyújtandó kártérítésről szól, még a károk esetleges fellépésének fenyegetése esetén is, érvényes, tehát hogyha a biodiverzitást, vagy a vizet, vagy másféle környezetet károsító tevékenységet folytat egy vállalat, akkor ezért nagyon szigorúan felelősségre kell vonni az adott tevékenységet végző vállalatot, illetve kötelezni kell őket arra, hogy a természet eredeti helyzetét visszaállítsák, és minden ezzel kapcsolatos munkáért ők fizessenek. Ezért ez a két irányelv az ökocidiumról szóló kezdeményezésre is vonatkozik. Illetve elmondhatjuk, hogy a felelősséggel kapcsolatos irányelvet éppen most vizsgáljuk fölül, megvizsgáljuk, hogy mennyi relevanciája, mennyi hozzáadott európai értéke van, és hogy mennyiben működik, mennyire, mennyiben kerül végrehajtásra minden tagállami átültetést meg fogunk vizsgálni, és megnézzük, hogy hol vannak különös kihívások, illetve hiányosságok az átültetés során. Végül pedig hadd helyezzem be azzal, hogy aláhúzom, milyen fontos szerepet játszottak a polgárok már eddig is a környezetvédelem, véd, környezetvédelmének támogatásában ezért kérjük a polgári kezdeményezés megindítóit, hogy segítsenek minket kialakítani egy új környezetvédelmi jogszabályt, különösen a környezetvédelmi irányelvek alapján. Ugye itt az információk, illetve a környezeti hatástanulmányról szóló irányelvek is szóba jöhetnek, és más olyanok is, amelyek a környezetvédelméről szólnak, az új felülvizsgálat például a felelősséggel kapcsolatos irányelvről azt is megmutatja, hogy nagyon jó a, a kompetens hatóságok, illetve a civil szervezetek közötti együttműködés a bizottság felé, és ennek köszönhetően megfelelő lépéseket tudtunk kezdeni. Amúgy még szeretném a figyelmükbe ajánlani az EU 2020-as biodiverzitási stratégiáját is, amely nem jogszabály, de ez például a mezőgazdaság, az erdészet és a halászati szektornak a természetre gyakorolt hatásával kapcsolatos. Tudom, hogy nagyon komplikált ez a helyzet, és tudom, hogy szükség van arra, hogy a különböző fejezetek között jobb koordináció alakuljon ki annak érdekében, hogy Európa fenntarthatóbb és, és környezetbarátabb helyzetet tudjon kialakítani. Elnök, köszönöm szépen, ez volt a bizottság hozzájárulása a vitához, akkor most szeretném megnyitni a vitát. Taylor és Danoka az kollégák fognak hozzászólni először. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is szeretném elmondani, hogy mennyire jó, jó, nagy örömmel hallgattuk azt, hogy ön elnök asszony is azt mondta, hogy az attól még, hogy nem kapott egy millió aláírást meg ez a polgári kezdeményezés, attól még pozitívnak kell, hogy tartsuk, hiszen felkeltette az érdeklődést a problémák iránt a bizottság képviselői is elismerte, hogy valóban szükség van egy ökocidiummal kapcsolatos jogalkotásra. Én úgy gondolom, hogy képviselőként a mi felelősségünk annak biztosítása, hogy ez a javaslat egyre több támogatást és elismerést kapjon Európai Uniós szinten is. Nem hagyhatjuk, hogy lekerüljön az asztalról ez az ügy. Ezért azt javaslom, hogy valahogy plenáris szintre is vigyük el a problémát, hogy kapcsolatot vegyünk fel az NV és a LIBE szakbizottsággal, és azt is javaslom, hogy a Peti Bizottság kérjen egy független tanulmányot, tanulmányt is, amely az EU-s perspektívából tekinti meg az ökocidiuma kapcsolatos jogszabályok megszületésének lehetőségét. Nem tudom, hogy mennyi ítélet született a már meglevő jogszabályok alapján, de nagyon fontos, hogy ennek az egésznek a lényegét lássuk, azt, hogy meg kell, állítani, meg kell állapítani a felelősséget, és igenis büntetéseket kell kiszabni a bűncselekmények, bűncselekményekért, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor ez az egész nem is ér semmit. Az ökocidiumról szóló jogszabály is a szennyező fizet elven kell, hogy alapuljon, és ez egy olyan gondolat, amelynek most itt az ideje, hogy meg is valósuljon. Elnök, köszönöm szépen, Zdánoká asszonyi a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is kérdést szeretnék feltenni a bizottság képviselőjének meghallottuk, meghallgattuk az érveit. Önök szerint, ha jól értettem, akkor van már elég most is érvényben levő jogszabály és irányelv. Most mit válaszolna akkor, hogyha meg lenne az egymillió aláírás? Akkor megváltoztatná ez a helyzet, ez, ez az álláspontját? Tehát csak az a probléma, hogy nem jött össze az egy millió, hanem hogy csak 185 ezer aláírás gyűlt össze. Ez adja önöknek a jogot meg arra, hogy ignorálják ezt a kezdeményezést, hiszen a bizottság most keze, kezébe vehetné az ügyet, kicsit változtathatna a javaslaton, és javasolhatna egy úr irányelvet, még akkor is, hogyha csak 185 ezer aláíró támogatta ezt az ügyet. Tehát meg akarom érteni, ugye tudjuk, hogy a jelenlegi jogszabályokkal problémák, hiányosságok vannak. Mi, eh, vált, mit változtatna a helyzeten az, a véleményükön az, hogyha meg lenne az egymillió aláírás? Ma délelőtt nem tudtam itt lenni, most ugye értem, hogy már másodszor adja elő ezt az ügyet. Szeretném megkérdezni, hogy melyik állam volt felelős az elektronikus aláírások koordinálásáért? Mert ugye van itt egy, mert, mert úgy tudom, hogy egy konkrét államban kezelték ezt, a, e, ezt az aláírási honlapot. Most csak arra gondoltam, hogy hát, ha rosszul választottuk ki az a illető országot. Úgyhogy ez lenne a kérdésem az előadó felé. Köszönöm. Zvalina asszony. Először is szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek és ennek a szakbizottságnak azért, hogy meghallgatta ezt a petíciót, annak ellenére, hogy nem sikerült összegyűjteniük a szükséges egymillió aláírást. Vannak olyan országok, mint például hazám is, Spanyolország, ahol 12 jogalkotási javaslat született, és ezekhez 500 ezer aláírás is érkezett, és ennek ellenére elutasították ezeket a javaslatokat. Úgyhogy gratulálok a munkájukhoz. Általában a petíciós bizottságban ezek a környezetvédelmi kérdések nagy súlyban szerepelnek. és nagyon sokszor sokféle helyszínről, sokféle problémáról hallunk. Például Almeriában intenzív olívaolaj termelés folyik, tehát olajfákat gondoznak, és ott a talajvíz csökkenése a probléma, hiszen másodpercenként 70 liter víz tűnik el az intenzív olajbogyó termelés miatt. Nagyon melegen gratulálok a kezdeményezéshez, majd meglátjuk, hogy a bizottság és a parlament tud-e komoly lépéseket hozni. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az ökocidum kezdeményezésben harcolnak. Nagyon fontos az, hogy tovább harcoljanak valamilyen jogszabályokért. Erőteljes mértékben támogatom azt a kérést, hogy a képviselők tegyenek valamit. Kis Taylor kérdezte és szeretnék megemlíteni egy másik bizottságot is, ahová elküldhetjük ezt a kezdeményezést. Nem csak az MV-hez és a Libéhez, hanem az Agri és a halászati szakbizottságokhoz is el kellene ezt küldenünk. Azért, mert a, az Európai Unió mezőgazdaság és halászati szakpolitikájának pusztító hatása van az európai ökoszisztémára, de az Európán kívülire is. A bizottságtól a következőket kérdezném. Akkor, amikor az európai szakpolitikák, illetve jogszabályok egymásra ütköznek, mit tesznek? Az európai mezőgazdasági politika csak a növekedésre és a még nagyobb növekedésre összpontosít. Hogyan mondhatjuk azt, hogy védjük az ökoszisztémáinkat? Köszönöm. Köszönöm. Még egy kolléga van a listámon, Eleonora. Utána le is kell zárnunk ezt a listát, és tovább kell lépnünk a másik napi rendi pontra. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük szépen a prezentációt és az erőfeszítéseiket is, hogy megpróbáltak azon fáradozni, hogy összegyűjtsék az aláírásokat, és hogy folytassák a harcot. Annyit mondanék el, hogy az uniós rendelet megfelelő alkalmazása kell, hogy legyen a kiút. De gyakran azt látjuk, hogy ez nem így van sok olyan eset van, amikor az uniós jogszabályokat megszegik. Vannak olyan helyzetek is, amikor nem megfelelő az alkalmazás, a végrehajtás. Hozzáteszem azt is, hogy hiányoznak a megfelelő járványügyi elemzések, illetve tanulmányok, holott ezek segíthetnék a tagállamokat abban, hogy beazonosítsák azokat a területeket, melyeken a legnagyobb problémák jelentkeznek, amiatt, hogy különböző mm, szennyezések mutatkoznak az ökoszisztémában. Nagyobb, erőteljesebb módon kellene felhasználni a víz, talaj, levegő, tanulmányok eredményeit, közé kell tenni, nevelni kell a, ilyen tekintetben az állampolgárokat is. El kell mondani, hogy hogyan kell az ilyen közös javakat kezelni egy ilyen közös térségben. Zárásképpen megemlítem, hogy ami az ökoszisztémákat és a környezeti bűncselekményeket illeti, a Eurojust legutóbbi 2014 novemberi jelentésében azt mondta, hogy a környezeti bűncselekmények nagyon gyakran szervezett bűnözéssel kapcsolódnak össze. Ez egy másik olyan kérdéskör, amelyel az Európai Unióban foglalkozni kell. Ezzel is foglalkozni kell, hogy leküzdjük ezt a problémát, amely ennyi, ilyen nagy kihatással van tagállamainkra. Köszönöm szépen. Elhangzott egy kérdés a bizottság felé. Bizottság egy nagyon-nagyon rövid válasz erejéig szót kap. Köszönöm szépen, gyorsan válaszolnék intézményi szemszögből Danok asszonynak. Nyilván ez eléggé elméleti kérdés volt délelőtt, sokat beszéltünk arról, hogy számunkra szükség van a jó gondolatokra, befogadónak kell lennünk, a bizottságnak kezdeményezési joga van. A különböző ágazatok alapján, javaslatai alapján járhatunk el, társadalellenőrzések alapján, az alapján, hogy különböző érdeket felek kiértékelik a meglévő jogszabályokat, Timmermans alelnök is nagyon világosan elmondta délelőtt, hogy ha egy kezdeményezés nem éri el a megfelelő küszöbértéket, akkor politikai vitát kell majd lefolytatni. Most pont ezt tesszük, és ez jó. Hogy mit tett volna a bizottság, hogyha az egymillió aláírás összegyűlt volna, nagyon nehéz erre most válaszolni. Az ECI rendelet egy keret, amely eljárásokat rögzít. Ha az egymillió aláírást összegyűjtötték volna, akkor egy bizonyos eljárás indult volna el, meghallgatással, a bizottság találkozott volna a szervezőkkel, stb. A politikai és kollégiumi eljárás így néz ki. azt nem tudom elmondani, hogy a politika, hogy, hogy a politikai szempontból mit tett volna a bizottság, ha elérték volna ezt az egymillió aláírást. Köszönöm ezt az őszinte választ, és köszönöm, hogy itt voltak a délelőtti meghallgatáson is. Nagyon fontos az, hogy együttműködjünk. A másik két intézménnyel ilyesfajta témákban. Ezt itt most le kell zárnunk. Jó, hogy meghallgathattuk, mert asszonyt meghallgattuk, hogy milyen nehéz összegyűjteni az aláírásokat. Most a következő pont az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos vélemény. Ennek előadója Beszera Beatrice barátnőm és ő biztos, hogy meg fogja fontolni az elhangzottakat. A megoldás az, hogy vegyük tudomásul azt, ami elhangzott, és Kampe kolléga megjegyzéseit is. Az NV, Agri és PES szakbizottságokat tájékoztatnunk kell, valahogy be kell vonnunk őket a kérdés valóapjába. Ha hallgatnak, akkor azt beleegyezésnek veszem. Köszönöm, és akkor most lépünk tovább. Mici asszony Máltára kell, hogy utazzon ma, ezért Beatrice után azonnal neki adunk szót. Rendben, nagyon röviden. sobre la iniciativa ciudadana igen, ami ezt az európai polgári kezdeményezést illeti, ma délelőtt nagyon sokan jelen voltunk a meghallgatáson. Szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos az, ami délelőtt lezajlott. Nagyon produktív, érdekes meghallgatás volt, amely jól vázolta a dolgokat, de ott sikerült eszmecserét is folytatnunk, és a vélemények mind egy irányba mutattak az volt a benyomásunk, hogy ugyanúgy érzékeltük a kérdést, és tudjuk, hogy milyen feladataink vannak leépíteni az akadályokat, azért, hogy egy sikeres, ígéretes kezdeményezésünk legyen. Nyilván európai kezdeményezés. Mit tanulhatunk a múlt tapasztalataiból? azoknak mm, azok kezdeményezéseket is figyelme vehetjük, amelyek sikeresek voltak, és azokat is, amelyek nem futottak ki teljesen. Ma a Change kezdeményezését is hallottuk, megnéztük a az egyetemek perspektíváját is, az egyetemek szemszögéből is megvizsgáltuk ezt a témát. És nem csak van arra lehetőségünk, hogy közösen dolgozzunk, egyébként közösen, vagy nagyon hasonlóan gondolkodunk, de más foglalásokhoz hasonlóan ez azért is hasznos lesz, mert a célunk az, hogy hatékonyan döntéseket hozzanak meg azért, hogy ezeket az akadályokat leépítsék. Az egyablakos rendszer a tagállamok esetében ö, egy olyan dolog, amiről beszélnie kell a bizottságnak a tanácssal és meg kell néznünk azt is, hogy milyen információk oszthatók meg egymással, hiszen már zajlik a munka. De minden polgárnak tudnia kell, hogy hová tud fordulni egy bizonyos ügyben. A közös beazonosítás, az aláírások kérdése, mind-mind tisztázandóak. Szükség van egy egységes európai azonosító rendszerre és elhangzott az is, hogy nem csak egy megfelelő jogalapra van szükség a kezdeményezők számára, hanem emellett a, egy átlátható folyamatot kell lebonyolítani. És meg kell nézni azt is, hogy mi zajlik az állampolgárok és a kezdeményezők körében. Végezetül egy megjegyzés. Utalnék arra, hogy ez a folyamat, melyet most elindítanánk ezzel az állásfoglalással, azt célozza meg, hogy világosá tegyük azt, hogy az nem lehetséges, hogy csak szükségtelenül beszéljünk, beszéljünk egy eszközről, megalkossunk bizonyos véleményeket. Nem, hanem konkrét eszközt kell létrehoznunk igazi politikai párbeszéd mellett. Ilyen értelemben nagyon fontos az, hogy a bizottság első alelnökét szaván fogjuk. Köszönöm. Rövid vita, mert kicsúszunk az időből. Nagyon sajnálom, hogy kint kellett tartanunk önöket a koordinátori ülés alatt. Mici asszony kapszol. Köszönöm szépen, állok asszony. Délelőtt önökhöz hasonlóan én is jelen voltam részlete a meghallgatáson, és ez nagyon-nagyon hasznos volt. Sok véleményt hallottunk, nagyon találó megjegyzéseket, érvényes, jogos elemletéseket, és ezeket is figyelembe kell venni, akkor amikor előre visszük ezt. És egyetértek az, amit Beszerra elmondott az előbb. Azt szeretném, biztos, azt szeretném, hogy az állampolgárok, ha jogot kapnak valamire, akkor azzal élhessenek is, mert gyakran úgy van, hogy megélet valakit egy bizonyos jog, de az nehezen tudja felhasználni, azzal nehezen tud élni. Nem szeretném, ha az állam, a polgári kezdeményezés egy ilyen haszontalan eszköz lenne. jobban be kell tudnunk vonni a polgárokat, és tanítanunk is kell őket, tájékoztatnunk kell, hogy tudják, hogy hogyan éljenek a jogaikkal. Az átláthatóság és az oktatás is nagyon fontos. Tulajdonképpen gondoskodnunk kell arról, hogy minden tagállamban legyen valamilyen formáció, vagy valamilyen hozzáférési lehetőség, hogy az emberek tudják, hogy ez az egész hogyan működik. Ha összegyűjtöttek egy millió aláírást, mondjuk én aláírtam, és szeretnék hozzájárulni a kezdeményezéshez, akkor tudni kell, hogy ezt hogyan tehető meg. Enélkül nincs értelme az egésznek. Egy online aláírásgyűjtési rendszerre is szükség van, mely lehetővé teszi, vagy megkönnyíti az állampolgárok dolgát. És gondoskodjunk arról is, hogy ezt a lehetőséget ne csak a lobby, lobbista csoportok használják ki, hanem tényleg az állampolgárok, akiknek van valamilyen mondani valójuk, adjuk meg a szólás lehetőséget ezáltal az állampolgároknak, ne csak a lobbistáknak, akik tudják, hogy hogyan kell beszélni. Az akadályokat kell leépíteni ahhoz, hogy kihasználjuk a kezdeményezést. Ez a kezdeményezés nem lehet csak a nagyfiúk eszköze. És ez vonatkozik az oktatásra is. Ánék jelentéstevőként készen állok a munkára, és állok elébe a jelentéstevővel való együttműködésnek, hogy a polgárok ezt az eszközt, ezt a demokráciai eszközt lehet legnagyobb mértékben ki tudják használni. Köszönöm szépen, és jó utat Máltára. Hazekamp asszony kap szót. Köszönöm szépen, ezúttal hollandul fogok felszólalni. Eléggé csalódtam a polgári kezdeményezésben, nem abban, amit a polgárok tettek, mert azok az erőfeszítések megérték, csak amiatt vagyok csalódott, hogy milyen technikai akadályok léteznek, és milyen problémák lépnek fel, és milyen aggályok. Szeretném, ha tanulnánk a hibáinkból, és megoldást keresnénk a jövőre nézve. De szeretnék még valamit tanácsolni a bizottság nagyon gyakran túl könnyen kivonja magát a felelősségei alól, kibújik a felelősségei alól. De ha például megnézzük a TTIP-vel kapcsolatos kezdeményezést, láthatjuk, hogy több mint másfél millió aláírást gyűjtöttek össze, és több mint 300 civil társadalmi szervezet vesz ebben részt. Tehát azt mondani, hogy nem tartozik a hatáskörébe, az nagyon-nagyon könnyű válasz. Ha valaki azt mondja, hogy nem tartozik a hatáskörébe, azzal kibújik, lehet, hogy kibújik a felelőssége alól. E, erre is oda kell figyelnünk, így vagy úgy. Mrs. Curtin Darling. Curtin Darling asszony, köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy a délelőtti meghallgatás kiváló volt. Lehet, hogy ez volt a legérdekesebb meghallgatás, amelyen én részt vettem. Nagyon sok információ hangzott el, sok szónokunk volt, informatív és nagyon érdekes meghallgatás volt ez tehát. Úgy érzem, hogy a jelentésben meg kell jelennie a kezdeményezésnek, és annak, hogy konkrét lépésre van szükség. Részt vettem a vízhez való jog kezdeményezésben, még mielőtt beválasztottak volna a parlamentbe, és csalódást okozott az, hogy mennyi erőfeszítést fektettünk ebbe a kezdeményezésbe, és aztán, amikor oda került a sor, nem tudtunk tovább lépni, mert annyi technikai akadály tornyosult elénk. Így teljes mértékben támogatom azt, amit Malin elmondott az egységes módszerről. Ez nagyon-nagyon jó javaslat volt ma délelőtt. Sokkal e- egyszerű megoldásra van szükség. Tudom, hogy ma délután még szóba kerül ez a kérdés is, de el kell gondolkoznunk a kezdeményezések hatáján. És meg kell néznünk azt is, hogy mi az, ami az uniós hatáskörbe tartozó kérdés. A jogi aktus fogalom meghatározása alapján gyakorlatilag lehetetlen kereskedelem politikával kapcsolatos polgári kezdeményezéseket megalkotni. Ezért nem sikerült a TTIP-vel kapcsolatos kezdeményezés sem. Hát a bizottságnak igaza van, de azt mondja, hogy nagyon sok olyan politika van, amelyet az Unió felel. Ezen el kell gondolkozni, illetve a jelentésben ennek is szerepelnie kell, hiszen itt a folyamat hitelességéről van szó. Köszönöm szépen. Thank you, Paul Shaki. Köszönöm szépen, Csák Pál. Köszönöm a szót, önök asszony. Neki fordítva. <laughs> Én csak egy, egy összefüggést szeretnék most figyelmeztetni mindenkit. Ma egy kiváló nap volt, és nagyon sok jó nézet hangzott el. De figyelem a reakciókat a média részéről is, ma mi helyzetbe hoztuk magunkat, és a témát az asztalra tettük. Tehát vigyázat, most már megint rajtunk a sor, hogy hogyan fog ez a történet folytatódni. A történet folytatódhat jól, és a történet folytatódhat rosszul. Ha rosszul folytatódik, akkor is van felelősségünk, és ha jól, akkor is van felelősségünk. Én shadow raportőre vagyok az EPP részéről a témának, tehát szeretném bejelenteni, hogy nagyon keményen fogom az asztalra tenni azt, hogy belső szerkezeti változtatásokkal könnyítsük meg az egész folyamatot. És örülök az együttműködésnek a kedves kollégákkal. Én azt hiszem, hogy mögöttünk áll a civil szféra, az NGO-k, ez nagyon fontos. Mögöttünk áll a média nagy része, ez nagyon fontos és mögöttünk áll a közvélemény. Ezt ki kell használni, az Európai Parlament kredibilitását tudjuk ezzel megemelni. Köszönöm szépen, thank you. Thank you very much. And I see no more colleagues on my... Köszönöm szépen. Kérem, hogy most már ne ö, jelentkezzenek többen, mert egyre kevesebb az idő. Arra is szeretnék rámutatni, hogy hogy néz ki az ütemtervünk április 16-án tárgyaljuk meg, április 22-én módosítási, módosítások beterjesztésének határideje, és június 23-án pedig szavazunk róla. Minden esetre ez még egy elég hosszú távú ütemterv. A következő napi rendi pont a vízzel kapcsolatos európai kezdeményezés, Margaret Oker egyébként ennek a jelentéstevője, nagyon örülök, hogy most itt van, mert hát az is, az is kockáztatott, hogy nem lesz itt. Köszönöm szépen, elnézést kérek, de végül is úgy döntöttem, hogy itt kell maradjak, és majd később visszamegyek Dániába, mert fontos az, hogy folytathassuk itt a munkát. Köszönöm szépen még egyszer. Nem is írtam le semmit egészen ma délelőtt a, a meghallgatásig, és azt szeretném elmondani, hogy hogyha azt szeretnénk, hogy az emberek jónak gondolják ezt a kezdeményezést, akkor biztosítanunk kell azt, hogy amikor az Európai Bizottság egy ígéretet tesz, akkor annak feleljenek is meg, azt tartsák is be. Ezt eljárásjogi szempontból is mondom, fontos tehát a meghallgatások lefolytatása, és amikor ezt megtettük, ez megtörtént egyébként a vízzel kapcsolatos, a vízhez való joggal kapcsolatos kezdeményezés tekintetében is. Több mint egy évvel ezelőtt az MV-ben február 17-én került sor ennek a megvitatására, és március 19-én volt egy bizottsági kommunikáció, amelyben azt olvashattuk, hogy valami történni fog. Ezek után semmi sem történt. Semmi. Tudom, hogy közben új bizottság lépett életbe, és minden, és biztos, hogy úgy gondolják ezek az új emberek, hogy itt a környezetvédelmi kérdések nem is érdekesek, és ez egy apróság, és eznek semmi értelme nincsen mint például a műanyag hortasakok ügyében tényleg föl kellett állnom, ez nem egy kis dolog. És ráadásul úgy gondolom, hogy itt most a bizottság az összes környezetvédelmi ügyet le fogja söpörni az asztalról, és legalábbis így így fog hozzáállni. Fontos az is, hogy meglegyen ez az eszköz a kezünkben, Szeretném, hogyha végre valami történne ezen a területen. Tegnap az Energiaunióval kapcsolatban hallottunk mindenféle szavakat, de hát mi konkrétumokat szeretnénk, nem csak üres szavakat. Azt is el akartam itt mondani, hogy fontos az is, hogy a vízzel kapcsolatos jogszabályaink azok jól legyenek megalkotva. Itt az NV, a petíciós szakbizottság részt kell vegyenek ebben a munkában. Nagyon fontos az, hogy az Árhuszi konvenciót is figyelembe vegyük, nagyon sokan egyébként nem is tudják, hogy erre lehetőségük van arra, hogy bírósághoz forduljanak európai szinten. Nekünk itt európai szinten egyébként nagyobb átláthatóságot kellene elérnünk, és a bizottság pedig az összes vízzel kapcsolatos információt a, az embereknek tájékoztatásul el kell mondja, fontos, hogy ezt nyomon kövessük meg, különben ez problémás lesz. És végül még azt is el akarom mondani, hogy a tárnyék jelentéstevőket is meg fogom kérni, hogy a jelentésembe írjanak be mindent, amit csak fontosnak gondolnak, és hétfőig adják át ezeket a javaslatokat, hogy minél hamarabb le tudjuk zárni ezt a jelentés tervezetet. Tehát ez lenne a cél, és még egyszer köszönöm szépen, hogy ilyen türelmesek voltak, de szerintem a mai meghallgatás jó, hogy megvolt. Köszönöm szépen, Margaret, és most nagy úr kap Hát köszönöm az előadó véleményét, és mint az EPP képviselője bízom a sikeres együttműködésben ebben a témában. Környezetvédelmi szempontból is követem ezt a témát, hiszen mint volt környezetvédelmi miniszter és az ENVI bizottság tagja, tisztában vagyok a víz hasznosítása körüli különböző érdekekkel és az állam felelősségével szintén. Először is szeretném elmondani, hogy örülök a, annak, hogy ez az első környezetvédelmi polgári kezdeményezés átverekedte magát a bizottság, az Európai Bizottságon, viszont a sikeressé nyilvánítás utáni langyos bizottsági nyilatkozat és az, hogy elmaradt a legislatív javaslat a témában, ez mind azt mutatja, hogy itt keveredik a politikai és a jogtechnikai probléma. És ez nem csak azzal fenyeget, hogy ennek a sikeresnek mondható európai polgári kezdeményezésnek is végül kérdéses lesz a sorsa. Érezzük, hogy ez azzal is fenyeget, hogy az európai polgárok még inkább elvesztik a bizalmukat ebben az intézményben, és ez egy újabb csapás lehet az Unió, az Európai Unió hitelességének is. Mert ezt az eszközt azért vezettük be a Lisszaboni szerződésbe, hogy erősítsük az európai részvételi demokráciát. Ha viszont továbbra is ilyen sorsra jutnak a milliós támogatottságú kezdeményezések, mint ez idáig, akkor nem csak magától a részvételi demokráciától vesszük el a polgárok kedvét, de az Európai Uniós intézményrendszertől is. Ma már többször is elhangzott a <clears throat> panasz az akadálymentesítés szükségességéről az ICI-jal kapcsolatban, Hiba, hogy nem létezik egy egységes aláírásgyűjtési rendszer, amely biztosíthatná az anonimitást, de a visszaélések meggátolását is. Hiba az is, hogy nem létezik egy egyszerű, felhasználóbarát műszaki eszköz mindehez, és az is hiba, hogy nem létezik egy központi iroda, amely fel, amelyhez felvirágosításért fordulhatnának a polgárok, de mindemellett a polgárok 27 esetben akkor is sikeresen összegyűjtöttek több, több 10 millió aláírást, amit utána a kompetenciahiány miatt elutasított az Európai Bizottság. Szerintem az Európai Parlamentben mi is tehetnénk pozitív lépéseket, és nagyon szép dolog, és köszönöm, hogy itt a Peti Bizottságban ma is adtunk teret a még folyamatban lévő környezetvédelmi kezdeményezésnek, de ez kevés. És a véleményem szerint a kezdeményezések ügyében azt tudná igazán a bizottságot és a tagállamokat is motiválni arra, hogy együttműködő hozzáállást tanúsítsanak a témákban, hogy az egész Európai Parlament venné fel a napirendjére a sikeres kezdeményezéseket. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek el kellene mondania az álláspontját olyan kérdésekben is, amit több millió vagy egy-két millió polgár tudott mozgósítani, függetlenül attól, hogy az EU-s kompetenciája vagy nem az. Napirendre kellene tűznünk ezeket a kérdéseket, mert ez a lépcső erősíthetné a polgárok bizalmát, és ami a legfontosabb, hogy az adott esetekben mozgósíthatná a kompetens uniós vagy a kompetens tagállami parlamenteket vagy kormányokat, hogy karolják fel a kezdeményezéseket, ha már egyszer ragaszkodnak ezekhez a kompetenciákhoz. Köszönöm. Thank you very much. And now we can... Grazie. To know the timetable. Köszönöm szépen. Akkor elmondom, hogy az folyamat ütemterve hogy néz ki. Március 17-én fogjuk megtárgyalni a véleménytervezetet. Margaret akkor nem tud itt lenni, de majd valaki képviseli őt. Módosítók benyújtásának határideje március 27, és május 5-én szavazunk szakbizottságunkban erről a témáról. Következő vélemény az Alapvető Jogok Európai Uniós helyzetéről szóló éves jelentés. Szolidád a jelentéstevő, úgyhogy már is átadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom én is röviden elmondani a mondandómat nem csak azért, mert nagyon hosszú és intenzív munkával eltelt napunk volt, hanem még egy-két petícióról is szólnunk kell ma délután. Nem mondom ezzel persze, hogy nem fontos a vélemény. A, az Európai Uniónak igenis szívügye ez a kérdés, és nagyon fontos számunkra, hogy az alapvető emberi jogokat hogy értjük meg az Európai polgárok szempontjából, tehát gyakorlatilag több millió ember szempontjából fontos. A különböző szerződések különbözőképpen tekintettek ezekre a jogokra, és rendszeresen felül is vizsgáljuk ezeket. Most különösen azért fontos mindez, mert nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nagyon nehéz gazdasági válság helyzetben, És ez az Európai Unió egészét, egészére van súlyos hatással, tehát most mindannyian azt kíséreljük meg kideríteni, hogy az alapvető jogainkat hogy tudjuk megvédeni, és hogy tudjuk hatékonyan biztosítani a jogok védelmét annak szükségességét is aláhúzzam a véleményben, hogy a diszkrimináció ellenes intézkedéseket Európa egész területén meg kell erősítenünk, annak érdekében, hogy bármiféle okból megtett diszkrimináció ellen harcolni tudjunk, és ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy a megkülönböztetésmentességről szóló irányelvet, amelyet egyelőre blokkol, blokkol a tanács, folytatnunk kell ezen az irányelven a munkát, munkát, hiszen ez nagyon fontos jogalkotási aktus, biztosítja az emberek alapvető jogait, illetve méltóságának megvédését. Az egyik más, olyan téma, ami az újságok címlapjain szerepelt az elmúlt hónapok során, a terrorizmus kérdése nagyon gyakran összeütköznek a jogok, illetve a biztonsági kérdések, és itt is biztosítanunk kell azt, hogy a terrorizmus elleni harc ne sértse meg az alapvető jogokat amelyek a szerződésben vannak lefektetve. Nagyon szívesen szolgálok bármiféle további információval, esetleg más tisztázással, ha szüksége van valakinek további információra. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottság képviselője ebben a témában nem kíván szólni, ugye? Nem. Akkor más sem, tehát csak elmondom, hogy mikor lesz a módosítók benyújtásának ideje. Nem, Eleonora szeretne még hozzászólni, tessék. Elnézést kérek, nem figyeltem oda egy percig. Szerettem volna megköszönni a kolléga munkáját, de néhány kérdése is felhívnám a figyelmet. Annak érdekében, hogy segítsük a libét a véleményünkkel, ezért fontos lenne az, hogy a petíciókból induljunk ki, tehát ebből kiindulva fogalmazzuk meg a munkánk lényegét. És ebből kiindulva néhány gondolatot szeretnék megosztani az itt lévőkkel. És valóban nagyon sok petíció érkezik hozzánk, és majdnem mindig rávilágítanak arra, hogy az állampolgárokat egyre jobban érdekli a környezetvédelem kérdése, és az ehhez kapcsolódó egészségvédelem is. Éppen ezért szeretnénk, hogyha ezt bevennénk a 191-es cikk által kimondott alapba. És aztán a Karta 37. cikkére is hivatkozhatnánk, hiszen ez a környezetvédelmet írja elé. Az ombudsmani jelentés is nagyon meglepett engem, ugyanis azt mondja, hogy 100 bejelentésből 68, azokból, amelyek nem tartoznak az ő kompetenciájába, helyi szinten is megoldást találhatna, találhatnánk ezekre a problémákra, tehát itt tulajdonképpen a petíciós bizottságok hiánya az, ami a, a tagállamokban nagy problémát jelenthet. Ezzel el is jutunk oda, hogy a nemzetközi gyermekelhelyezési ügyek hogyan néznek ki. Ez megint egy olyan téma, amelyben rengeteg petíció érkezik hozzánk, tehát ezért kellene minél komolyabban megközelíteni ezt a kérdést, és e- ezzel szeretném lezárni a mai véleményemet. Talán ez a mostani véleménykészítés egy lehetőség, és ezzel is tudunk segíteni a Libe szakbizottságnak. Okay, very good. Very... Jó, nagyon jó, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem akar hozzászólni, akkor amit elmondtam az ütemtervről, Zánoka asszony is hozzá akar szólni? Jó, tessék. Köszönöm. A zöldek nevében vagyok árnyékjelentéstevő ebben a témában. Nagyra becsülöm a javaslatot is, és a véleményen, a véleménye kapcsolatos munkát is. És ahogy a bevezetőben is hallottuk, hogy a petíciók egy, azoknak a petícióknak az egyharmada, amiket kapunk, azok az alapvető jogok különböző megsértéseire vonatkoznak. Aztán az 51-es cikket, az Alapvető Jogok Emberi Kartájának 51-es cikkét is említette a vélemény előadója, de ami nem szerepel itt, az az, hogy az 51-es cikk az, ami megakadályoz minket abban, hogy tovább léphessünk. Mindig azt mondja a bizottság, hogy ez nem az Európai Unió kompetenciájához tartozik, nem szólhatunk bele be az ügyben, mert az 51-es cikk értelmében az alapjogi kartát csak akkor alkalmazhatjuk, hogyha európai jogszabályok is kiterjednek erre az ügyre, akkor ugye van egy sor határokon átnyúló gyermekelhelyezési ügy, van egy sor más ügy, amikor emberi jogok sérülnek, alapvető emberi jogok, de a bizottság általában azt szokta mondani, hogy ezek a tagállamok kompetenciája alá tartoznak. Én szeretném, hogyha ez a vélemény a mi, mi szakbizottságunk problémáira koncentrálna legjobban, és olyan módosítókat nyújtanánk be, amelyek pontosan ezt a problémát húzzák alá, hogy a kartát mikor lehet alkalmazni, mikor nem lehet alkalmazni a konkrét petíciók megítélésénél, hogy nincsen lehetőségünk arra, hogy megfelelőképpen alkalmazzuk ezt, hogy állandóan kényszer, kényszerülünk arra, hogy bezárjuk a petíciókat csak az 51-es cikk miatt. Ez egy hatalmas probléma, talán még a LIBE szakbizottságnak is lenne erről mit mondani. Én úgy gondolom, hogy mi viszont koncentráljunk erre a specifikus problémára, csak a petíciós bizottság problémái szerepeljenek az általunk elkészített véleményben. Elnök, köszönöm szépen. Most, hogy a bizottság meghallgatta a jelentéstevő, illetve az árnyék előadók véleményét, akkor most már szeretnének hozzászólni, vagy nem? Köszönöm. Elnök asszony. Attól tartok, hogy ugyanazt a választ fogják kapni, amit olyan gyakran kaptak már. Tudom, hogy az alapjogi karta ö, használatával mi a gond hogy az 51-es cikk nagyon világossá teszi, hogy mikor lehet az alapjogi kartát használni, alkalmazni az európai intézmények által, illetve a tagállamokban. Ez a törvény. Én elhiszem, hogy az önök szempontjából és a petíciók kezelése szempontjából ez nagyon nagy elégedetlenséget vált ki, de ez egy politikai kérdés, egy politikai probléma ezt tudjuk a bizottság részéről egyelőre megerősíteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A 16-án este 6 órakor van a módosítók benyújtásának határideje, március 16, tehát eh, nincs túl sok idő, és április 16-án fogunk szakbizottságunkban szavazni, a témáról, aztán vagy, majd, vagy a júniusi, vagy a júliusi plenárisra kerül majd napirendre ez a jelentés. Akkor, hölgyeim és uraim, akkor kapcsoljuk be a biztonsági öveket, ugyanis az Európai Bizottság ajánlatairól lesz most szó, mégpedig a T-tip tárgyalásokkal kapcsolatos téma. Valensza asszony a jelentéstevője a témának, úgyhogy már is megadom neki a szót. Valensza úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt elkezdeném a beszámolót, elmondanám, hogy nagyon igyekeztem minél befogadóbb lenni, mármint azt illetően, hogy hány petíciót tudok figyelembe venni itt, és köszönöm ugyanakkor mindjárt a titkárságnak is az igen lelkes, lelkes munkáját, megpróbálták minél gyorsabban kezelni a petíciókat, és időben elkészíteni az összefoglalókat. Ahogy mindannyian tudjuk, a TTIP az Európai Unió egyik legfontosabb témája jelenleg. Nagyon érdekel minden érintettet, hogy hogy, folyik, hogy folynak ezek a tárgyalások. Polgárok rengeteg aggodalmat kifejeztek a bizottságunk felé, és szakbizottságunknak kötelessége, hogy ezeket komolyan vegye és komolyan kezelje. Ezeket a kérdéseket azonban több kategóriára lehet felosztani. Egyrészt az élelmiszerimport minősége, az európai állampolgárok digitális önrendelkezése, átláthatóság, gazdasági kihatás, illetve az, IS, az ISDS-szel kapcsolatos befektetési védelem vannak itt, vannak itt soron ezek a témák a legfontosabbak, és az Európai Bizottság így tud majd leghatékonyabban reagálni a petíciókra ez, ebben a csoportosításban. Az ajánlásokat is elküldtem, és szeretném hangsúlyozni, hogy a különböző kategóriákra külön-külön készítettem ajánlásokat. Az Európai Bizottsággal tartott találkozón biztosítottak engem arról, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy márciusi ülésünkre már kész legyenek a válaszokkal. Remélem, hogy az Európai Bizottságtól többet tudunk hallani majd még azért is, mert az Európai Ombudsman is tartott ez, ebben a témában nyilvános meghallgatásokat. Örülök neki, hogy elkészítettük ezt a véleményt, hiszen az európai polgárok véleményét figyelembe szeretnénk venni. A jövőben beérkező ttp kapcsolatos vélemények petíciókkal kapcsolatban is fontos lesz a, ez a vélemény, hiszen ha már megvan, akkor a beérkező petíciókat is sokkal könnyebb lesz majd kezelni, ezekkel könnyebb lesz majd továbbiakban foglalkozni. Várom az árnyék előadókkal folytatott munkát, már is érdekelne, hogy mi lenne, a, mi, mi egyelőre a véleményük erről, és ne felejtsük el azt is, hogy ez nem jogalkotási javaslat, tehát egy oldalon, e, egy oldal áll csak rendelkezésünkre terjedelem szempontjából. Köszönöm. Először Jude Curtin Darling kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm Jaroszlávnak a tervezetet, köszönöm szépen a jövő havi ülésről adott információt is. Nagyon fontos, hogy az rendelkezésre álló nagyon szoros határidőkön belül megpróbáljunk minél több petíciót kezelni, minél több petíciót meghallgatni, és biztosítani azt, hogy, az, hogy a kérdéseikre meg, kérdések meghallgatásra találnak majd. Persze tudjuk, hogy a jövőben még több ilyen tárgyú petíció fog beérkezni, és majd eldöntjük az üléseink folyamán, hogy ezeket hogy kezeljük. Néhány kérdést szeretnék most említeni azok közül, amelyek szerintem megfelelőképpen szerepelnek a véleményben illetve említenék néhány módosítót, amely, amely, amelyeket beszeretnénk majd terjeszteni. Az a feladatunk, hogy az általunk elfogadott petíciókat leszedjük, de a befektetők vitarendezésével kapcsolatos petíciók nagy része most már a bizottság figyelmét is felkeltette, ezzel kapcsolatban egy nyilvános konzultációt is indítottak, és ez a konzultáció a mi petícióinkkal párhuzamosan indult el, úgyhogy szerintem ezt a tényt meg kellene említeni a véleményben, és a, azt is meg kell említeni, hogy ugye 150 ezer abszolút negatív reakció érkezett be, és a konzultáció 97%-os soha nem látott aktív részvétellel folyt le, úgyhogy ezt szerintem szerepeltessük a véleményben is valamiféleképpen, tehát az, hogy az ISDS befektetői vitarendezéssel kapcsolatban megy egy konzultációs folyamat. Aztán sajnálom, hogy azt nem írjuk bele a véleménybe, hogy volt egy európai polgári kezdeményezés is a TTIP-el kapcsolatban, egy kísérlet, és hogy ezt elutasították, mert nem jogi aktuson alapult, hanem egy jogalkotási javaslaton ez is a mi szakbizottságunk hatásköréhez tartozik, ezért úgy érzem, hogy ez, erre is reflektálnia kellene, reflektálnia kellene a véleménynek, hiszen ez is egyfajta aggodalmat kelt az európai állampolgárokban. Ugye egy sor különböző módszer van arra, hogy a polgárok érvényesíthessék az akaratukkal, illetve megszólalhassanak, és ezek nem mindig használhatók aztán végül az átláthatóságról lenne egy megjegyzésem, egy néhány szó esik erről, hiszen üdvözöljük a bizottság átláthatóságra vonatkozó törekvéseit az ombudsmanon keresztül, de úgy gondolom, hogy helyet kellene adni annak a bírálatnak is, amely arra vonatkozik, hogy nem elérhetők azok a dokumentumok, amelyeket elvileg elérhetővé kellene tenni, hogy a parlamenti képviselők nem tudnak megfelelően konzultálni az állampolgárokkal, mert az állampolgároknak nincs hozzáférésük a megfelelő dokumentumokhoz. Úgyhogy az ombudsman átláthatósággal kapcsolatos ajánlásait, illetve az átláthatósággal kapcsolatos petíciókban megjelentett aggodalmakat is bele kellene foglalnunk a véleménybe. Nagyon várom, hogy a petíciók benyújtóival is tárgyaljunk, és hogy ezek után előre tudjunk haladni ezzel. Köszönöm. Now to Mrs. Oken. Oken, asszony kapszolt. Igen, köszönöm szépen. Először is lenne egy apróbb megjegyzésem Sokan közülünk nem lesznek itt március 17-én. Ez egy választókerületi hétfélig, és én például delegációval Palesztinába utazom. A korábbi kezdeményezést elhalasztottuk egyszer, ugye, és akkor a módosítások nem lettek meg minden nyelven. Megpróbálok valahogy kiutat találni ebből az egészből. Az ön Jaroszláv, az, a, te jelentésedel kapcsolatban nem sokára egy fontos találkozó zajlik, de a választókerületi zöld hét probléma. Ezt, ezt tudjuk előre is. Legyünk nagyon-nagyon óvatosak. Nagyon sok petíciónk van. És előfordulhat, hogy a jövőben a saját jogalkotói munkánk aknázódik. Nagyon sok minden forog kockán. És elmondhatom, hogy tavaly nagyon örültem annak, hogy a mm, mm, klinikai kísérletekkel kapcsolatos anyagot sikerült lezárni, illetve hogy sikerült az átláthatóságot elérni a polgárok számára. De mit láthattunk? Ott is volt egy lista az USA részéről, az USA küldött egy listát, hogy mit szeretnének, mitől szeretnének megszabadulni. És ez összhangban van azzal, amit az európai gyógyszeripar is mond, hogy az átláthatóságtól szabaduljunk meg. Holott mi ezt kiharcoltuk. Egyetértelek velem, csak tudni kell, hogy ez egy nagyon veszélyes, kényes kérdés, és nem is igazán tudunk erről az egészről semmit. Nagyon sok munkahelyet érint kérdés ez, vitatott kérdés. A vám felszámolása csak nem a Európában és az USA-ban. Akkor szabad kereskedelmet kellene erről, e, erre is kérni, én ezt támogatom. De hát nem a szabad kereskedelemről van itt szó, hanem arról, hogy hogyan harmonizáljunk. Létfontosságú ez, és tudnunk kell, hogy mint ahogy az előbb is elhangzott az ISDS eszközökkel kapcsolatban, a saját bíróságainkat nem használjuk fel, holott arra letek létrehozva, hogy de hát itt egy nagyon gyenge rendszerről van szó, de az USA és az EU között ezt nem vitatják. Drámai, hogy mi zajlik. Drámaibb, mint az általában véve a szabadkereskedelem esetében. Itt is zöggenőmentesé kell tenni a dolgokat, csak én nagyon félek, és nem is tudom, hogy mi lesz minden esetre. Köszönöm a jelentést, és köszönöm, hogy figyelme vette a kérelmezőket. És hát azt megnyugtatom, hogy a helyzet még rosszabb lesz majd. Hát azért nem tűnik úgy, hogy annyira félne. Hát csak ha nagyon dühös vagyok, akkor látszik rajtam igazán. Köszönöm szépen mindkettejüknek. Ábjai Guzmán asszony kapja meg most a szót. Gracias. Eh, desde el UNGL y teniendo en cuenta que esta comisión debería preocuparse por la participación ciudadana. A GUE részéről, a GUE NGO részéről, ez egyébként egy olyan bizottság, amely azzal foglalkozik, hogy az állampolgárok mit akarnak látni átláthatósági szempontból. Ami a szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokat illeti, véleményünk legyen ambiciózus, és legyen kritikus is. ...520 lobbistával találkoztunk, közülük néhányan nagyvállalatok tartoztak, de voltak olyanok is, akik nem kapcsoltak semmiféle civil társadalmi szervezetet, stb még itt a parlamentben sem sincs meg a jogunk az, hogy minden információhoz hozzáférjünk. Van egy olyan terem, ahol minden dokumentumot el lehet olvasni, csak nem mindenki mehet be abba a terembe. Garcia Becerre, a főtárgyaló, egy kérést fogalmazott meg, azt mondta, hogy azok a dokumentumok, ö, ott vannak már, de el vannak zárva az emberek elő, 30 éve vannak ezek elzárva. Tudatlasságban tartják az embereket. Az ombudsman megvizsgálta ezt a helyzetet, és megnézte, hogy vajon a tárgyaló dokumentumokhoz hozzá kellene, hozzáférést kellene biztosítani. A lehető legnagyobb átláthatóságra van szükség az említett tárgyalásokról. Az Európai Bizottság egy konzultációt indított útjára. Az 50 ezer emberből több mint 90 százalék nemet mondott, hiszen itt a demokrácia forog kockán. Nem szeretném túl sokáig rabolni az idejüket, de azért úgy érzem, hogy rendkívül bírálóan kell néznünk a szerződés helyzetét, hiszen itt a mezőgazdaságot, munkajogot, információhoz való hozzáférést, gyógyszereket való hozzáférést, mind-mind érinteni fog ez a fajta törvényi konvergencia, úgyhogy munkára van szükség, és módosításokra. Rendben, akkor most Eleonóra kap szót. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a kollégának a munkát. Néhány gondolatot még elmondanék az elhangzottakhoz kapcsolódva. Fontos tehát az, hogy mindezeket figyelembe véve haladjunk. Nézzük meg, hogy mi a munkánk petíciós szakbizottságként, és, a, és hogyha a TTIP valóban kételyeket, aggályokat vet fel az emberekben, akkor ez egy kérdés lehet a petíciókban. Tehát a petíciókban mindig az egészségvédelem, a mm, környezetvédelem kérdése merülnek fel, és egyáltalán ennek az egyezménynek a fenntarthatósága a petíciók a ttip kapcsolatban tulajdonképpen saját aggájainkat is tükrözik, mert a túl sok titkolózás nagyon sok aggályhoz vezet. Nagyon fontos az is, hogy minden tárgyalás a szerződés betűjének betartása mellett valósuljon meg. A dokumentumok teljesen titkosítva vannak, tehát nem igazán átlátható a folyamat, és nem láthatjuk egyenlőre még, hogy milyen hatásai lesznek, akár mindkét kontinensre. Itt arról a megelőzési alapelvről beszélünk, amit mindenképpen meg kellene fogalmazni az INTA bizottságnak adott véleményünkben is. Ezen kívül nagyon örülök annak is, hogy a TTIP-el kapcsolatban sürgős eljárást fogunk lefolytatni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságtól kérdezném meg, hogy szót kérnek-e, és röviden tudnának-e válaszolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért, hogy ne raboljam az idejüket, nem fog külön-külön minden megjegyzésre reagálni, vár lenne mit mondani, de a jelszakbizottság számára nagyon fontos megjegyzéseket fogok tenni, és a március 17-i vitára nézve is fontos megjegyzéseket. Önök is tudják, a TTIP az INTA bizottságbeli kollégáikat rendkívül érdekli. Mastrom biztos asszony többször is volt már abban a szakbizottságban, és néhány olyan kérdés, amelyről önök beszéltek, már ö, megbeszélés tárgyat képezte az intában is. Persze jó lenne itt is megbeszélni, ha szeretnék. Már március 17-én is megejthetnénk ezt, vagy valamikor később. Továbbá szeretem volna felhívni az önök figyelmét arra, hogy a nyilvános viták során néha az az általános érzület, hogy az európai állampolgárok ellenzik a TTIP-t. Nem, egy euró, nem így van, egy euróbarométeri megkérdezésre utalnék. Ennek az eredmény azt mutatja, hogy az európai állampolgárok nagy többsége támogatja ezt. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek félelmek és kérdések, jogos kérdések is. A bizottság úgy érzi, hogy ezekre válaszoljunk, hogy megmagyarázzuk, hogy néhány olyan félelem, agodalom, amely itt is elhangzott egyébként, indokolatlan. Két dologról beszélnék még röviden. Az átláthatóság az egyik, ez a jelen bizottság számára nagyon fontos. Önök is tudják, hogy a Juncker bizottság az átláthatóságot nagyon fontos prioritásnak prioritásként nevezte meg, és Malmström biztos, is, biztos asszony is. November 25-én a bizottság egy közleményt fogadott el, konkrétan a TTIP-ről, mert fogom felolvasni ezt, és nem is fogom elismételni ennek a részleteit, csak elmondom, hogy elkezdtük ezt az új kezdeményezést. Van egy, ami azt jelenti, hogy a honlapunkon közé tesszük a szöveget, megnevezzük azokat a témákat, amelyekről tárgyalunk, és ott láthatják, hogy az Európai Bizottságnak, mint tárgyaló félnek, mi a hivatalos tárgyalási álláspontja. A honlap egyébként nagyon jó információforrás is. Látni lehet, hogy a tárgyalások hogyan haladnak előre. Most nem fogok itt most a részletekről beszélni, a különböző fordulókról, problémákról, és arról, hogy a tárgyalás során pontosan miről beszélnek. Nem fogok belemenni a tartalomba, illetve a tárgyalások folyamatába. Van egyébként egy nagyon jó rendszerünk, melynek alapján párbeszédet folytathatunk az állampolgárainkkal. Ez a civil társadalmi párbeszéd ez példaértékű a bizottság más tevékenységei szempontjából is. Elhivatott párbeszéd ez, és ott a TTIP kérdéseit is megvitatjuk, sok alkalommal. Például minden egyes tárgyalási forduló esetében érdekelt feleket kérdezünk meg, ez az interneten követhető is, az európai állampolgárok interneten követhetik ezt. Emellett viszont vannak üléseink, amelyeken konkrét kérdéseket beszélünk meg. Elhangzott itt az előbb egy félelem, hogy előfordulhat-e az, hogy a vegyszerekkel kapcsolatban kevésbé szigorú szabályaink lesznek-e majd később az érdeket felekkel ülést szerveztünk meg, és ott részletesen pontról pontra megnéztük azt, hogy ez tényleg így lesz-e majd, vagy aggodalomra adhat-e ez okor. Nem diktálhatjuk azt, hogy mit mondjanak az emberek. Nem is erről van itt szó, hanem arról, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy mi történik. Van egy TTIP tanácsadói csoportunk is én hazámban, Németországban részt veszek TTIP polgári párbeszédeken. Számunkra prioritás az, hogy megmagyarázzuk az állampolgáraink számára, hogy mit teszünk, és hogy ez miért az unió érdeke. Pontról pontra átvesszük, hogy kinek milyen aggája van. Utolsó megjegyzés, Szorosan egyeztetünk az Európai Ombudsmannal is. Most dolgozunk a válaszunkon, ezt véglegesítjük jövő héten, és utána közé is fogjuk tenni. Megjegyezném, hogy az ombudsman általában véve dicséri a bizottság tevékenységeit, és az átláthatóságot tevékenysége során elmondta, hogy mi az, amin javítani kell, néhány dolgot már meg is vizsgáltunk, meg is fontoltunk, végre is hajtottunk. Van még olyan pont is, amelyen egyelőre gondolkozunk. Ezt végül is megbeszélhetnénk valamelyik közös találkozónkon, például március 17-ére, elnézést, ilyen hosszan fogalmaztam, de nagyon fontos volt ezekről a pontokról mindenképpen említést tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen jól, átfogóan fogalmazott, és hogy hajlandó a párbeszédben részt venni. Ez jó. Akkor március 17-én beszélünk majd erről, módosításokat március 23-áig lehet benyújtani, április 16-án pedig szavazunk. Jerek, olyan jól elmagyarázta, hogy nem fogom megadni még egyszer a szót, mert tényleg tovább kell lépnünk. Meg fogom adni a szót a jelenlévő petíciós feleknek. Nagyon-nagyon fontos témáról fogunk hamarosan többet megtudni. És meg is fogom kérni Beatrice Garottot és Krisztina Marciász asszonyt, és Maria Victoria Palauta Rigát, hogy vegyen részt ezen a párbeszéden, de előtt egy videót fogunk megnézni. Tudják, hogy ennek a hátterében mi áll a valanciai metróban bekövetkezett baleset, amely számos áldozatot követelt. Először megnézzük a videót, meghallgatjuk a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

illetve a valenciai kormányzat mit tett. Elrejtettek bizonyos információkat, és befolyásolták a médiát. 43-an életüket vesztették, a balesetben 47-en ö, megsérültek. Vannak olyan ö, sebek, amelyek sohasem fognak begyógyulni. Ilyesfajta tragédiákat csak úgy lehet, ö, ilyeneknek csak úgy lehet elejét venni, ha kiderítjük az okokat, és gondoskodunk arról, hogy soha ne következzenek ilyenek be a jövőben. Viszont a valenciai önkormányzat, a kormányzat pont ennek az ellentétjét követte el. Politikusok a hatalomhoz ragaszkodnak, és ezért aztán létrehoztuk azt a szövetséget, amelynek alapján úgy döntöttünk, hogy az alapvető jogainkért fogunk Európában harcolni. Megpróbáltunk a hallgatás helyett párbeszédet elérni, megpróbáltuk felelősségre vonni a bűnösöket. A valenciai kormány hazudott, mi pedig nagyon sokat szenvedtünk. Azt vizsgáltuk, hogy azon a napon, azon a bizonyos napon miért nem volt biztonságos a metró. Jogászokkal, civil társadalmi szervezetekkel végeztünk munkát, vasúti dolgozókkal, névtelen állampolgárokkal. És ez a munka nagyon sok mindent kiderített, ennek alapján sikerült a hazugságokat bebizonyítani. És ennek alapján január 20-án 2014-ben egy új vizsgálat indult el. Négy vezetőt vontak felelősségre azért, hogy mm, elmulasztottak biztonsági intézkedéseket meghozni. Ezt az egészet átalakítottuk kemény munkával, elhivatottsággal. No se recuerde como el hecho que... Itt most áldozatokkal van dolgunk, és ezt az egész borzalmat, ezt az egész érzést, amit ez a tragédia maga után hagyott, munkába mm, öltük, szeretnénk, hogyha jobb lenne a társadalmunk, és hogyha a társadalmunk biztonságosabbá tenné a tömegközlekedést, és ezt a valenciai kormánynak is nagyon sokszor elmondtuk. Számunkra ez most az egyik legfontosabb cél, az Európai Parlamentnek is ebbe az irányba kellene valamit tennie. Pluralitást kell biztosítani. Amikor az európai állampolgárok Brüsszelhez folyamodnak, azt azért teszik, mert otthon nem tehették ezt meg, nem kaptak igazságot. Ezért a mai nap számunkra nagyon fontos, mert végre valaki itt most Brüsszelbe komolyan veszi a mi általunk felvet, felvetett felelősség kérdését. Ezért azt várjuk az Európai Parlamenttől, hogy valamit tegyen. Kérem, hogy ne öm, találjunk süket fülekre. Köszönöm szépen! Most rögtön rátérnék Krisztina Márciászra. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetővé tette azt, hogy itt legyünk, és hogy megjelenhessünk a petíciós szakbizottság előtt örülök annak, hogy a valenciai hatóságok álláspontját képviselhetem itt ezen fórum előtt. Természetesen a dokumentumokat is kiosztottuk. A áldozatok fájdalmában osztozunk, és együtt működünk a hatóságokkal annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság, mi okozta ezt a tragédiát. Úgy tűnik, hogy anyagi oka ennek a balesetnek az volt, hogy 40 km per órás sebességkorlátozás helyett 80 km per órás sebességgel kisiklott a metrókocsi vajon felmerülnek-e új öm, körülmények, ezt volt hivatott tavaly egy vizsgálóbizottság kideríteni, és különböző szakvéleményeket kértünk ki a metró kocsikat megvizsgáltuk, azoknak a nyilászáróit és a féke, fékrendszereket is, és ebből az derült ki, hogy a metró semmiféle öm, öm, biztonsági problémát nem jelent. Tudom, hogy pénzzel sohasem lehet ilyen fájdalmat kifizetni, de ugyanakkor arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt azért volt kártérítés is a családok irányába. Ugyanakkor az Európai Parlament arányossági elvére hivatkozva próbáltuk meg a vizsgálóbizottság összetételét is megalkotni, és az összes európai parlamenti dokumentum, vagy az Európai Parlament által bekért dokumentumokra megküldtük a választ az összes parlamenti képviselőnek bármikor lehetősége nyílik arra, hogy az adminisztrációtól kikérje ezeket a dokumentumokat. Egyébként ez meg is történt többször is. 32-en jelentek meg a bizottság előtt, és válaszoltak a képviselők által feltett kérdésekre. Nem volt semmiféle információ elhallgatás, az összes számunk rendelkezésre álló információt átnyújtottuk az igazságszolgáltatásnak, sőt az áldozatok hozzátartozóinak is. Nem akartuk, úgy, tehát az összes olyan dokumentumot is átadtuk, amelyek a korábbi kisiklásokra vonatkoztak. Ami a biztonsági rendszert illeti, ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a 90-es évek közepén az egyes vonalon megfelelőnek ítélték az automatikus fékrendszereket, de ezeket alapvetően nem metróra, hanem hív jellegű, tehát ilyen helyi vasutakra dolgozták ki. Már a 90-es évek óta kértük azt, hogy az ATP biztonsági rendszerre térjünk át, ...2005. szeptemberében kérték először ezt, és ezt kérték a, a, a szakszervezetek, hogy közép vagy hosszú távon ezt cseréljük le ezt a rendszert. sehol nem jelenik meg a szakvéleményekből az sem, hogy a 2006-os baleset előtt bármilyen balesetre került volna sor ebben a pályaszakaszban, pedig több mint 6 millió szerelvény ment át ezen a szakaszon. A 2006-os kisiklás egyébként nem is itt történt, hanem egy másik metrópályaszakaszon, és nem is és az akkori baleset az nem is sebesség túllépésért miatt történt, hanem egy másik technikai probléma merült fel. Egyébként az összes baleset megfelelőképpen regisztrálásra kerül. És ki is cseréltünk bizonyos autó, a kocsikban, a szerelvényekben bizonyos ablakokat, és biztonságosabbá tettük őket. Most megkezdtük a bírósági folyamatot, és szeretnénk, hogyha hagynánk dolgozni a nyomozókat és szakértőket. Az első három nap során rengeteg információt adtunk a valenciai televízió, illetve rádió felé. Több mint 300-szor említették ők akkor a híradásaikban mindezt. Az, hogy ne tartottuk volna be az európai jogszabályokat, Ezzel kapcsolatban az jelenik meg, hogy az Unió második cikke, az Unióról szóló szerződés második cikke sérül, valamint az, hogy a dossziéhoz a hozzáférést nem biztosítottuk, az információ kezelésre vonatkozó a jogszabály sérül, és harmadsorban pedig van itt egy európai irányelv, amely viszont most a vasúti biztonságra vonatkozik, de ez még akkor nem volt életben. A dossziékhoz való hozzáférés, az információhoz való jog, mind olyan jogi alapelvek, amelyeket a, fra- a spanyol jog is ismer, tehát emiatt a spanyol bíróságokhoz is lehet fordulni. És emellett Szeretnénk, hogyha mindent, minden rendelkezésükre álló információt átadhatnánk önöknek a petíciók kapcsán. Köszönöm. Thank you, and I would... like. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni a bizottságot arra, Jordán Origo urat, hogy ő is, ő is szóljon hozzá a kérdéshez. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen. Nem túl sokat tudok ehhez hozzáfűzni. Nagyon sok minden elhangzott már. És az az európai jogszabály rendszer, amely a vasútakra vonatkozik, ennek semmi köze a helyi közlekedéshez, a tömegközlekedéshez és a metróhoz sem hát általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy nem is írja le a helyi mm, tömegközlekedésre vonatkozólag a helyzetet. Ettől függetlenül persze még a nemzeti vagy helyi hatóságok akár ki is indulhatnak ezekből az európai jogszabályokból, akkor, amikor a tömegközlekedésre vonatkozó szabályaikat dolgozzák ki. Természetesen mindezt nem lehet technikai szinten leírni, az interoperabilitásra gondolok, mert ez a vasútra vonatkozik, és nem a könnyű pályás kötött pályás városi közlekedésre, a metróra gondolok konkrétan. A petícióban említett esettel kapcsolatban, amelyet most egyébként a spanyol hatóságok is vizsgálnak, a bizottság úgy gondolja, hogy a spanyol hatóságok mi, mi hamarabb át fogják adni azokat a fontos információkat, amelyekre szükség lesz. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. És most Igen, hát ha az ember elfárad, akkor már el kell kezdeni anyanyelvünkön beszélni, úgyhogy én is ezt teszem. Most Valensza úrnak adom meg a szót. Szépen elnök asszony, szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy először is őszinte részvétemet nyilvánítsam az áldozatok családjainak. Tragikus baleset volt ez, és szeretném aláhúzni, mennyire fontosnak tartom, hogy ezeket a családokat ö, tisztelettel kezeljék, és hogy mindent megadjanak, minden olyan támogatást megadjanak nekik, amelyre a nemzeti, illetve a regionális kormányok képesek. De az a attól tartok, hogy nehéz helyzetben vagyunk itt most. A bizottság két évvel ezelőtt fogadta el a, négy, a negyedik vasúti csomagot, és a metrók, valamint a könnyű pályás vasutak nem tartoznak ebbe a csomagba bele, szubszidiaritás elve miatt nem vonatkozik rájuk ez az irányelv. Tehát annak ellenére, hogy mindent meg szeretnénk tenni azért, hogy segíthessünk az áldozatok családjainak, és segíthessünk nekik az igazságot érvényre juttatni. A jogi keretek és a szubszidiaritás elve miatt erre nem sok lehetőségünk van. Köszönöm szépen, Álbi Olaszonyi a szó. Köszönöm szépen először is. Én is szeretném üdvözölni a petíció benyújtóit a valenciai metró baleset áldozatainak szervezetétől, ugyanis nagyon jó példáját nyújtják annak, hogy az emberek harcolnak a jogaikért. Azért jöttek ide, hogy valami olyasmit kérjenek, amit megtagadtak tőlük, átláthatóságot és igazságtételt. Valencia jelenkori történetében ez a legsötétebb fejezet, és európai szintről nézve is nagyon súlyos volt ez a baleset politikai felelősségvállalásról beszélünk most itt, hiszen ebben a balesetben 43 ember halt meg, 47-en sebesültek meg, és egy embert sem vontak felelősségre a balesetért politikai szinten. Legkevesebb, amit elvárhatunk, az az, hogy legalább valamiféle írásos dokumentum szülessen, ahol pontról pontra leírják, hogy mi történt. A vizsgálatot nagyon gyorsan lezárták gyakorlatilag öt munkanap alatt végeztek vele, és ahogy a videóban is láttuk, megpróbálták elleplezni azt, ami történt, e, elleplezni azt, amit korábbi vizsgálatok kiderítettek, és megpróbálták megakadályozni, hogy a nyomozó bizottság demokratikus garanciákon keresztül biztosítsa a családok igazságtételét. A valenciai kormány képviselőik, képviselőinek viselkedése szégyen teljes volt, manipulatívan és érzéketlenül viselkedtek, és az alapjogi kartában kifejezett jogok, jogos szabadságának elismerése ellen cselekedtek. Egyszerűen megtagadták például az európai parlamenti képviselők belépését ezekre a területekre, és azt is, hogy beszélgessenek a az ott dolgozókkal annak érdekében, hogy mivel volt némi vasúti szakértelmük, ki, kideríthessék, hogy tulajdonképpen mi történt, hogy miért nem működtek a biztonsági intézkedések. Elnök, tisztelt kollégáim, kifutunk mindjárt az időből, még két percünk van, és kérem szépen, megkérném a tolmácsokat, hogyha lehetséges, akkor tíz perccel hosszabbítsuk meg ezt az ülést. Ez rendben lenne? Nem látom a jeleket. 5 perc esetleg. 5 perc. Jó, akkor 5 perccel meghosszabbítjuk az ülést, ami azt jelenti, hogy a spanyol hozzászólóknak nem tudok mindannyiuknak szót adni, úgyhogy az elsőnek megadom egyelőre a szót Esztálasz asszonynak. Köszönöm szépen, ahogyan már elmondtam korábban is, teljes mértékben támogatom az áldozatokat, 43-an haltak meg, és 47-en sérültek meg akkor. Objektívnek kell ugyanakkor mutatkoznunk, ugyanis világosan kiderül, hogy a valenciai kormány dokumentumaiból is kiderül az, hogy korrektül és gyorsan reagáltak a hatóságok, és hogyha a szakvéleményeket is meghallgatjuk, kiderül belőle, hogy tulajdonképpen minden problémának a forrása az a sebesség túl lépés volt. Ezen a pályaszakaszon nem voltak korábban sohasem balesetek. Valenciából a barcelonai és a madridi egyetemről is végeztek független tanulmányokat ennek megállapítása érdekében a szakértők is azt mondták, hogy, hogy a baleset okozója a sebesség túllépés volt. Egy független parlamenti vizsgálatra is került, sor került, és ezek mindig úgy működnek, hogy egy munkaterv valósul meg, aztán meghallgatások következnek, és mindez július és augusztus hónap között meg is történt. A legfontosabb az az, hogy hogyan néz ki a független bírósági vizsgálat, amely során kiderül az összes tényállás. A rádió, mm, illetve a televíziónál 306 olyan dokumentum van, amely ezzel a témával kapcsolatos. 30 órán keresztül a baleset után egy állandó élőadásban közvetítettek erről, tehát nem igaz, hogy nem volt információ áramlás, és a technikusok is azt mondták 2012-ben a jegyző előtt, hogy korábbi nyilatkozataikat továbbra is fenntartják. Természetesen ettől függetlenül nyitva állhat ez a, de, ez a petíció, mert a az áldozatok szervezeteinek véleményét is figyelembe kell venni. De én úgy gondolom, hogy a valenciai kormány válaszadása megfelelő volt, hallgassuk meg a többieket is, és hagyjuk nyitva ezt a petíciót. most azt hiszem, ebben a jelenlegi helyzetben nem lehet más tenni. Még egy valakit, Szebályos asszonyt hallgatjuk meg. Porque Sí, quedan cinco minutos. Put it this way. If you are willing to speak English, fine, but I... Ha készen áll arra, hogy angolul beszéljen, akkor rendben van, de a tolmácsok már csak két percig vannak itt. Igen, hát tudok angolul is beszélni. español. Eh, eh, solamente quería decir una cosa que... Igen, én a következőket szeretem volna elmondani. A valenciai hatóságok ezt már elmondtak. Elhangzott az, hogy nem szeretnének semmit sem vég alá rejteni, de ha ez tényleg így van, akkor ma nem lennénk itt. Nagyon fontos, hogy minden napvilágra kerüljön, hogy tudjuk, hogy pontosan mi történt teljesen világos, világosan. Mi nem szeretnénk semmit sem vék alá rejteni. This is a good note to... Hát ez egy nagyon jó zárszó lenne, de még már vannak is szót adó. Egy percben. Agradecimiento, respeto y apoyo a todos. Igen, köszönöm szépen. Szeretném támogatni az áldozatok családait, és az áldozatok képviseletét is. Az elmúlt öt évben itt dolgoztam a parlamentben parlamenti képviselőként, és újra és újra feltettem azt a kérdést, hogy ezt a fontos ügyet a petíciós bizottság miért nem vizsgálja meg. Ez arra vezethető vissza, hogy nem az Európai Parlament hatáskörébe tartozik ez hiszen itt nem szektek meg európai szabályokat, és nem is nyújtottak ide be ö, kérelmet. Ma azonban itt vagyunk, beszélünk, és ez jó. Nagyon sok minden elhangzott, de itt nem erről van szó. A lényeg az, hogy tegyünk valamit. Nem szeretnék politikai pártokat mm, bírálni, Sajnos voltak itt olyan politikai pártok, amelyek megpróbáltak ebből tőkét kovácsolni. A lényeg az, hogy most az áldozatokat támogassuk. Örüljünk annak, hogy ez a petíció nyitva maradt, azért, hogy minden kételyt, agályt eloszlathassunk, és hogy mindent alaposan meg lehessen vizsgálni, hogy tárgyalni lehessen, hogy aztán le is lehessen zárni. Még 30 másodpercig dolgoznak a tolmácsok, mondja az elnök. Komité. Ezért szeretném elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk önöknek azért, hogy megosztották fájdalmukat, nehézségeiket. Itt emberi tragédiáról van szó, és ezt mi megértjük. Együtt érzünk önökkel, és átérezzük azt, hogy mi mentek keresztül mivel ez már egy második tárgyalás. A petíció nyitva marad, a bizottságunk pedig most szemmel követi az ügyet. Mi nem bíróság vagyunk, de nagyon érdekel bennünket ez a dosszié. Hallottuk, hogy itt nem uniós szabályokról van szó, hiszen itt vasúti szabályokról van szó. Minden esetre ezt a bizottság is elmondta, de azért el tudjuk küldeni tájékoztatásképpen a, mm, a közlekedésével és szállításra foglalkozó szakbizottságnak, és meghallgatjuk, hogy mit tudnának javasolni. És tájékoztassanak bennünket is. Egy dolog azonban biztos, ez olyasmi, ami megindított bennünket, és meggyőzött arról, hogy itt mindenképpen tennünk kell valamit. Nagyon sajnálom, hogy nem adhatok mindenkinek szót adni. Most kell lezárnom, amíg a tolmácsok még itt vannak, de biztos vagyok abban, hogy a szakbizottság bilaterálisan hajlandó beszélni önökkel, amikor lezártam ezt a szakbizottsági ülést. Köszönöm. I would like eh, to eh, hacer constar in acta